Egy bejelenteni való van. Az INKO bizottság egy ajánlás tervezetet nyújtott be, hogy nevessünk fel a delegált aktussal kapcsolatosan elemetéseket. Tegnap jelentettük ezt be, a 20, az következő 24 órában nem jelentettek be ellenvetést. A 105-ös szabályhatos bekezdés érdekében az ajánlást így tehát elfogadottnak vesszük holnap, április 14-én, csütörtökön fogjuk közzétenni ezt az elfogadott szöveget. A napirendünk szerint most tovább lépünk